Kolleginnen und Kollegen! Igen, tisztelt kolléganok és kollégák! Számomra nagy öröm és megtiszteltetés, hölgyeim és uraim, hogy közölhetem önökkel, hogy az elnökök konferenciája egyhangúan úgy döntött, hogy Malala Yousafzai kapja meg a Szaharov díjat. Hölgyeim és uraim, Malala fiatal lány, minnyáján ismerjük sorsát. Egy fiatal tínédzser, aki a pakisztáni Svat völgyben annyira bátor volt, hogy a férfiak által dominált, brutális környezetben kijelentette, hogy iskolába akar menni szeretnék élni jogaimmal. Lányként egyenrangú tagja vagyok ennek a társadalomnak. A példája más lányokat is bátorsággal töltött el. Számos fiatal nőnek adott bátorságot a Svat völgyben, hogy követeljék jogaikat, hogy ne félemlítsék meg őket. És ez a bátorság vezetett egy brutális, borzalmas merényletre, hogy olyan emberek, akik csak az utálatunkat érdemlik meg, meg akarták gyilkolni, de nem csak őt, hanem azt a szellemet is, amelyet Malala képviselt. Hála Istennek! Ez a lány túlélte a gyilkossági kísérletet. És mindenki, aki figyelemmel kíséri Malala sorsát, és figyelemmel kíséri, hogy felépülése után mit tett ez a lány, hiszen folytatta harcát. Nem hagyta magát megfélemlíteni. Ellenkezőleg a világban nagyon sok visszhangot keltett, és csak is csodálattal adózhatunk ennek a fiatal lánynak. Hölgyeim és uraim, önöknek, ennek a háznak, a szakbizottságoknak, az elnökök konferenciájának eh, hálával tartozom ezért a döntésért. Az a döntés, hogy Malalát kitüntetjük. Ez eh, Malala tartását, és az Európai Parlament tartását is visszatükrözi. Hiszen eh, célunk, hogy mindenhol egyenlőek legyenek a nők és a férfiak. És ahol a nők a jogaikért harcolnak, akkor mindig van egy szövetségesük. Ez az Európai Parlament. Büszke vagyok rá. Ich bin stolz darauf. Büszke vagyok rá, hogy ez a döntés született. És szerintem minnyáján örülhetünk. Türelmetlenül várom, hogy ez a fiatal lány novemberben itt legyen velünk Strasbourgban, és átadhassuk neki ezt a díjat. Azt hiszem, hogy eh, ez lesz az Európai Parlament történetének egyik csúcspontja. Szeretném még hozzáfűzni, hölgyeim és uraim, hogy eh, ennek a fiatal lánynak a harca nem olyan harc, amely összehasonlítható azzal, amit mi teszünk itt. Egy fiatal, növésben lévő lányról van szó, akit gyilkosok fenyegetnek. 11 éves, és állandóan azt üzenik neki, hogy megölünk, mert iskolába jársz. Képzeljük el, milyen bátorság kell ahhoz, hogy ezeknek az útjába álljon. Hölgyeim és uraim, Malala nekem már a 21. század egyik legkiválóbb személyisége. Hölgyeim és uraim, ma a halálbüntetés elleni nap 11. évfordulója van. Az Európai Unió az egész világban szorgalmazza a halálbüntetés megszüntetését. Az európaiakat egyesíti az a meggyőződés. Hogy teljesen mindegy, hogy mennyire barzalmas legyen egy bűncselekmény nem szabad egy további gyilkossággal